Szeretnénk támogatásunkról biztosítani önöket. Üdvözöljük önöket az Európai Parlamentben. Akkor folytassuk a szavazással. Roncelli mondja, szeretne szólni. Grazie, Presidente. Solo pochi... Köszönöm, elnök, elnök úr. Néhány másodperc alatt csak szeretném nem, egyet nem értésemet kifejezni a, a fölött, hogy a tanács az anyasági szabadsággal kapcsolatos jelentést elutasította, és sok európai anya és apa nevében fejezhetem ki elégedetlenségemet a tanácssal. Nem tudom elfogadni ezt a döntést, elítélem, szeretném, hogyha nem tudom, hogy merre, foly, merre megy Európa, hogyha a családok ellen ilyen döntéseket hozunk és a jövő ellen. Köszönöm. Köszönöm szépen, Roncsáli asszony. Most pedig Bőge úr jelentéséről szavazunk, az EU szolidaritási alapjának igénybevételéről, konkrétabban a portugáliai áradások és a franciaországi vihar miatt. Megnyitom a szavazást, minősített többségre van szükségünk, és név szerint szavazunk. Se cierra a votación. Lezárom a szavazást. y la propuesta queda aprobada. Pasamos a votar el informe del señor. Elfogadtuk. Most pedig a Súrján jelentésről szavazunk. A 9 per 2010-es számú költségvetés módosítási tervezetről név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Se cierra la votación. Lezárom a szavazást. Tényleg most már be Se cierra la votación. Lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk. Következik Matera asszony ö, több jelentése az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról. Kezdjük a Szlovéniára vonatkozó jelentésről. Megint csak egy szavazásra kerül sor név szerint, és megint minősített többségre van szükség. Megnyitom a szavazást. Se cierra a votación. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ugyanerről a témáról, de Németország, Heidelberg a téma. Megint megnyitom a szavazást. Se cierra la votación. Lezárom a szavazást. Próbálom. Elfogadtuk. Ugyanerben a témában a lengyelországi gépkocsi iparról szavazunk, megnyitom a szavazást. Cikála. Megint csak minősített többségre van szükségünk. Se cierra a votación. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. Ugyanebben a témában kiskereskedelem, Spanyolország, Aragónia, megnyitom a szavazást. Se cierra la votación. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ugyanebben a témában textilipar Valenciában Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Se cierra la votación. Lezárom a szavazást. Queda aprobado. Mismo tema. Elfogadtuk. Ugyanebben a témában, de most a valenciai terméskőágazatról szavazunk, megnyitom a szavazást. Se cierra votación. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Folytassuk ugyanezzel a témával. Spanyolország, Lier. Egy szavazás következik, megnyitom a szavazást. Se cierra votación. Lezárom a szavazást. Dentro de mismo. Elfogadtuk. Megint ugyanebben a témában szavazunk, most pedig Poznán, Lengyelország, és megnyitom a szavazást. Se cierra votación. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm szépen, Matéra asszony. Biztos vagyok benne, hogy mindazok, akiket érintenek ezek a jelentések, nagyon hálásak lesznek. Most pedig Morales úr jelentése következik. A 2003 per 109 IK irányelv hatájának a nemzetközi védelmet élvező személyekre történő kiterjesztése címmel. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Se cierra votación. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik Grisbeck asszony jelentése, az EU és Grúzia közötti a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás. Megint csak egyszer szavazunk név szerint, megnyitom a szavazást. Nem, elnézést, mondja az elnök, bocsánat, bocsánat, azt hittem, hogy minden név szerinti szavazás. Nem, nem név szerint szavazunk, hanem csak egyszer szavazunk úgyhogy megkérdezem, ki van mellette. Ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Következik Zanicki jelentés az EU gyors reagálási képességéről. Itt viszont név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Se cierra votación. Lezárom a szavazást elfogadtuk. Most pedig a Swinburne jelentés következik. A pénzügyi eszközök kereskedelmének szabályozása. Kérem, tegye fel a kezét, aki mellette van, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik a Gomes jelentés a vegyi biológiai, radiológiai és nukleáris biztonság Európai Unión belüli megerősítése. A jelentés készítője a szó. Gomes asszony, parancsoljon. és e nukleáris a... a vegyi, biológiai, illetve sugár hatású e, nukleáris fegyverek, kockázatok a terror cselekményekhez és ipari természeti balesetekhez, katasztrófákhoz kapcsolódnak. Ezek a katasztrófák nem ismernek határokat, és óriási pusztítást okozhatnak, hatalmas károkat tehetnek emberéletben, infrastruktúrában, népegészségben és a környezet állapotában. Elég, hogyha a magyar szap katasztrófára gondolunk, ami egy borzasztó katasztrófa volt. Vagy hogyha a Jemenből Európába és az USA-ba küldött csomagok jutnak eszünkbe. És ezért is nagyon fontos, hogy a tagállamok nagy erőfeszítésekkel lépjenek fel az ilyen jellegű katasztrófákkal szemben, és hatékony válaszokat adjanak rájuk. Ehhez európai mechanizmus kell, hogy fel tudjunk készülni a reagálásra és az európai polgári védelemmel összhangban történhessék ez. Az Európai Parlament ilyen tervet terjeszt elő, európai beavatkozási intézkedésről van szó. A 2009-es tanácsi határozat még nem élvezi minden tagállamnak az elfogadását, és nem is elég erős, tehát egy teljes intézkedési láncot kell létrehozni. Fontos, hogy a tervet ne csak a bizottság, hanem a tagállamok is valósítsák meg, aztán a katonai és a polgári együttműködés kell, hogy elősegítse a katasztrófákra adandó válasznak minden aspektusát. Ütőképes hatóságok kezébe kell adni ezeket az intézkedéseket. És ez a terv lehetőséget ad mindenre a szolidaritás jegyében. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a magyarázatot Gomes asszonynak. Most ö, szavazunk. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. Most pedig következik a Manesco jelentés, a helyes kormányzás és az EU regionális politikája címmel. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Se cierra, se cierra Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig Diaz de Mera jelentése következik a bevándorlási összekötő tisztviselők hálózatának létrehozása címmel. Egyes módosító ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Ötös mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hármas mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most pedig Szavazunk a módosított javaslatról, mellette ki van, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. És most név szerint szavazunk a jogalkotói állásfoglalásról, megnyitom a szavazást. Se cierra la votación. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a jelentést. Hölgyeim és uraim, a következő jelentés, a Matthew jelentés, rengeteg itt a módosító indítvány, tehát kérem, mindenképpen emeljék fel a kezüket, ne fáradjanak el félúton, maradjanak fittek, az egész szavazás során, és egyértelműen nyújtsák fel a kezüket, mert különben nagyon sokáig fog tartozni. Tehát a tartózkodás és munkavállalás engedélyre elnyúló egységes kérelmekkel kapcsolatban szavazunk. 36 módosító indítványról blogban, a Libétől mellette ellene elfogadtuk. Most pedig a következő módosítók következnek a felelős bizottságtól, 13-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Jó, jó, ellenőrizhetjük, ellenőrizzük, tehát a 13-ast elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyértelműen elfogadtuk. 16-os név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk a módosító indítványt. Szavazzunk a 17-esről mellette ellene, tartózkodás, ellenőrizzük elektronikus úton. A 17-es módosítóról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 18-as mellette. Ellene tartózkodás. Ellenőrizzük elektronikus úton, megnyitom a szavazást, a 18-as módosítóról szavazunk. Hát nem jól indul a dolog. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 19-es. Mellette. Kérem, tegye fel mindenki a kezét. Ellene tartózkodás, ellenőrizzük, hát ez elég szörnyű. Szavazunk a 19-esről, megnyitom a szavazást. Nagyon szoros a különbség, 6 vagy 7 különbséggel csak. Lezárom a szavazást. Hát egyértelműen elfogadtuk. 39-es, ki van mellette? Ellene? tartózkodás, elfogadtuk. 40-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 49-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 51-es mellette, Kérem, tegyék fel a kezüket. Mellette tartózkodás elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük, ellenőrizzük, ellenőrizzük az 51-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 59-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 61-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 63-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 64-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 65-ös, itt név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyértelműen elfogadtuk. 71-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 72-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 73-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 74-es elektronikusan ellenőrizzük? Jó, akkor ellenőrizzük elektronikus úton a 73-ast. Megnyitom a szavazást.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 ellene, tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Igen, elfogadtuk. 22-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. A 90-esről kell először mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 30-as név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítottuk a 30-ast, tehát akkor a 91-esről is név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Közet, következő 119-es név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítottuk a módosító indítványt. Akkor a 31-esről is név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Az azt jelenti, hogy a 113-as oka fogyottá válik, következő a 110-es név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. 120-as. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Akkor a, 100, a 32-esről is szavaznunk kell, név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk akkor a 114-es kiesik. 34-es módosító név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor a 115-ös okafogyottá válik. Következő két megegyező a 36-os és a 121-es név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 92-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Szerintem igen. 43-as okafogyottá válik. 93 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elektronikusan ellenőrizzük. 93-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 93-ast elutasítottuk. 94-es mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem elfogadtuk, igen, valóban. 95-ös, részenként szavazunk, első rész mellett ki van, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, második rész mellett, ellene, tartózkodás, ezt szerintem elfogadtuk. Igen. 48-as kiesik. 50-es módosító mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 96-os mellette ellene tartózkodás Elektronikusan ellenőrizzük. Szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. 96-os módosító tehát. Lezárom a szavazást. Igen, elutasítottuk. Következő a 97-es, mellette? Ellene? E- mellette kérem, ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. 98 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 54-es okafogyottá válik. Következő 55-ös mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 99 mellette ellene, tartózkodás. Szerintem elutasítottuk, de leellenőrizzük elektronikusan. 99-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 99 elfogadtuk. Százas mellett ki van? ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 57-es kiesik, következő a 101-es mellett, ki van, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük le ezt is elektronikusan. 101-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Igen, elfogadtuk a 101-es módosító indítványt. 102 mellett ki van? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. Speroni úr kért szót. Köszönöm szépen, elnök úr. a módosító indítványok listáját szeretném, hogyha láthatnánk a képernyőn. Ah. Sí, señor Speroni, están viendo lo que pasa. Igen, Speroni úr, vizsgáljuk a megoldást. De az ön előtt lévő kis képernyőn ezek megjelennek, ugye látja őket? Rendben. 103-asról, 103-asról név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 104-es. Mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. A 67-es ezért okafogyottá válik. Következő 105-ös mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 107-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elektronikusan le kell ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. 107-es módosító indítvány. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 108-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 109-es név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 68-as ezért okafogyottá válik. 110-es mellett ki van? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Következő 111-es név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 100, a 69-es ezért kiesik, következő a 112-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Szeretném a politikai ö, frakciók vezetői jobban megmutatnák a kezüket. 106-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 77-esről név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 77-est elfogadtuk, tehát a 116-os okafogyottá válik. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 79-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 7-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. as 80-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Két módosítóról szavazunk el egyszerre, 11-es és 81-es, mellette ki van, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Elnézést, elfogadtuk, elfogadtuk. Elfogadtuk. 12 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 82-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Elektronikusan ellenőrizzük le. 82-es módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 117-es népszerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk, tehát a 83-asról is név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 118 név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 118-ast elutasítottuk. 84-es mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 85-ös mellette, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 86-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Igen? Igen, elfogadtuk. Akkor a 14-es kiesik. 87-es. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a 87-est. 88-as mellett ki van? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Akkor most Szavazzunk a módosított javaslatról. Mellette ki van? El, mellette, mellette, ellene? Tartózkodás. Elektronikusan ellenőrizzük le. Tehát most a módosított jogalkotási javaslatról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást.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 a módosított javaslatot elutasítottuk. Az Európai Bizottság kap szót. Bizot, biztos asszony, öné a szó. The last one? Come on. What's the last one? What, what do we take? Um, Mr. Mr. Pre Mr. President. Tisztelt, tisztelt elnök úr, ahogyan ön is tudja, fülelek, nézek, veszem az üzeneteket, itt ülve értem a helyzetet, a kollégáknak továbbítani fogom ezt a világos üzenetet. Tehát vettem az üzenetet, és nyilván ez egy objektív üzenet lesz, azt tekintetbe véve, hogy meglehetősen mozgalmas jelenet bontakozott itt ki, de elnök úr, úgy gondolom, hogy a biztosok kollégiumában ezt meg kell vitatnunk, és utána majd a következő körben térhetünk ezzel vissza. Bien, por consiguiente, eh, la propuesta... Elnök. Nos, ennél fogva tehát visszautoljuk a bizottság elé a javaslatot. Ahora vamos al informe. Most pedig folytatjuk. Ki szeretne hozzászólni? Felkészül. Presidente, conforme al artículo 175 y al artículo 56 necesitamos... A 117 kapcsolatban ügyrendi megjegyzésem lenne. Tudnunk kell, hogy a bizottság újra fogja-e kezelni az ügyet, hiszen ez nem megy automatikusan vissza a bizottsághoz. A szakbizottságnak tudnia kell, hogy visszavonja a bizottság a javaslatát, és hogy éle majd új javaslattal. Nos, Szerkesz úr, arra következtetek biztos asszony szavaiból, hogy a bizottsághoz visszakerül ez a javaslat. Erre következtetek abból, amit mondott, de most kérdezzünk rá őtőle közvetlenül. Biztos asszony, tessék, kérem, hogy fejtse ki, mi a bizottság álláspontja. Köszönöm szépen, elnök úr. Tiene usted la palabra. Megadom a szót, tisztelt biztos asszony. Köszönöm, elnök úr. Elnézést. Hát azért meg vagyok lepve. Nem kevésbé. Déjà, nous, nous sommes Ugyanis már Folyik már egy éve a tárgyalás erről a szövegről. Egyrészt el szeretném mondani, hogy sikerült megállapodnunk a liberális frakcióval, és az utolsó pillanatban jövök rá, hogy az a tanács a szavazással kapcsolatban, ami teljes mértékben a megállapodással ellentétes. Ezen kívül tehát felfedeztem azt, hogy a liberális frakcióval való megállapodás nem került, nem lett tiszteletbe tartva a plenáris előtt. Másodszorban szerkesz úr azt javasolja, szeretnék beszélni, mert ha nem, akkor nincsen értelme. Tehát a szocialista frakció azt javasolja, hogy a bizottság a szocialista frakció és főleg Szárkász úr azt javasolja, hogy a bizottság visszaküldje javaslatát. Na de Szárkász úr, hát már egy éve folyik a vita. Egy csomó dolgot javasol, és egy éve nem sikerült megállapodnunk. Akkor minek, mi az értelme annak, hogy újra kezdjük? Tíz évig vitatkozhatunk, és sose lesz ö, egyetértés közöttünk sose sikerült egyik senkivel megegyeznie. Úgyhogy nem igazán értem, hogy mi az értelme a további javaslatoknak, és hogyan fogunk így előrelépni. Hát tényleg nagy kár. Ellene volt annak, hogy az EU területére belépő immigránsokkal mi legyen. A szocialista frakció egyetért nem ért egyet azzal, hogy az európai munkavállalókkal egy módon kezeljük őket. És ez mind nagyon nagy kár. Dejen de... Dejen de ulular un momento y... Kérem szépen, hogy ne ö, kiabáljanak. Ö, a szabályoknak megfelelően fogunk eljárni. A bizottságnak meg kell mondania, hogy fenntartja ezt a javaslatát, vagy nem. Úgyhogy kérem, hogy engedjék meg, hogy a biztos asszony ö, nyilatkozzon most az objektív tények közlésén kívül, hogy a bizottság újra ö, tárgyalja ezt a kérdést. Elnök úr, ezután a nem teljesen világos vita után nem tehet nekem szemrehányást amiatt, hogy ezt a, az eredményt én most először Brüsszelbe szeretném hazavinni. Természetesen a biztosok kollégiuma elé fogom terjeszteni, és önöket majd ezután a bizottság fogja informálni arról, hogy az ő vitájuk eredménye mi lett. Bueno, por, por consiguiente, Nos, következésképpen egy dolgot világosan elmondott nekünk a biztos asszony, hogy jelen pillanatban, illetve ezennel nem vonják vissza ezt a javaslatot, később kiderül, hogy hogyan alakul, de a lényeg, hogy az Európai Bizottság nem vonja vissza a javaslatot. Lépjünk tovább. Jiménez Beszeril és Romero eh, López európai védelmi határozat témaköre következik. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig a javaslat egészéről, a módosított javaslatról szavazunk a szavazás közepén tartunk, de megadom a szót, tessék. Azért kértem szót, hogy emlékeztessem önöket, hogy mennyire fontos ez a szavazás, hogy a tanácshoz egyértelmű üzenetet tudjunk küldeni. Illetve azoknak a tagországoknak szól az üzenet, akiknél még nem él ez a rendelet, a védelmi határozat nem csak a nők, hanem a gyermekek a férfiak számára is fontos, akik a terrorizmus, a szervezetbűnözés, illetve az emberkereskedelem és általában bűncselekmény sértetjei áldozatai. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Sí, la señora Romero, tiene la palabra. Romero asszony is megkapja a szót. Solo también para... Mind a kette jelentéstevők vagyunk, elnök úr. Én szeretném emlékeztetni a liberális minisztereket az Európai Unión belül arra, hogy mennyire fontos ennek a támogatása, mivel ez egy alapvető jog a nők számára. Tehát a liberálisok miniszterek kezébe van, illetve a kormányok kezébe van azokéban, akik még nem, nem írták ezt alá. Nagyon kérem, hogy mindenki támogassa ezt a kezdeményezést. Meghallgatva a két előadót. Most a javaslat egészéről szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. És most a jogalkotási tervezetről szavazunk. Név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nagyon nagy többséggel elfogadtuk, gratulálok az előadóknak. Következik Bauer és Head képviselők emberkereskedelemről szóló jelentése. Egyes módosító mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Kettes mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. Úgyhogy az eredeti szövegről szavazunk. Négyes bekezdés egyes szakasza. Név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas módosító mellette. Hármas módosító, tehát mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. Most pedig a javaslat egészéről szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. És most pedig a jogalkotási tervezetről név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk elsőprő többsége. Most pedig következik Grészbek asszony Európai Unió és Grúzia közötti az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás. Itt nincsenek módosítók, tehát közvetlenül a javaslatra térünk rá, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most következik a Luhani jelentés a területi társadalmi és gazdasági kohézióról. A hatos név szerinti. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 20-as bekezdés név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig a jogalkotási tervezet egészéről név szerint megnyitom a szavazást. Se cierra votación. Lezárom a szavazást. Jelentős többséggel elfogadtuk. Melanor, tessék. Time.

las explicaciones de voto. Primero. Most következik a szavazás magyarázata. Mastella úr kap elsőként szót a Morales jelentés. Tela no está,